képviselők. Ezekről most fogunk szavazni. Rátérünk tehát a szavazásra. Erről a hat ásogli indítványról. Először Venezueláról fogunk szavazni, itt nincsenek módosítók, ezért a három frakció által együtt benyújtott állásfoglalásról egyszerre szavazunk, mégpedig szavazógép segítségével megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt? Ha mindenki szavazott, Sind noch zwei unterwegs? Még ketten szavaznak, úgy látom. Ha most már mindenki szavazott valóban, akkor lezárom a szavazást. Az állásfoglalást 41-16 arányban három tartózkodásra elfogadtuk. Most ugyancsak hat módosító állásfoglalás indítványról fogunk szavazni Madagaszkár ügyében. Ezeket hat frakció nyújtotta be, nincsenek módosítók, egyszerű eljárásban szavazunk, ki támogatja ezeket? Ellenszavazat, tartózkodás, néhány tartózkodás mellett nagy többsége egyhangulag elfogadtuk a hat állásfoglalás tervezetet. Most Burmáról szavazunk, itt közös állásfoglalás tervezetet nyújtott be hat frakció és két kolléga. Először az egyesről szavazunk, amely a 14 bekezdésre vonatkozik. szavaz rá. Ki van ellene? Tartózkodás. Ezzel ezt elfogadtuk. Most a záró szavazás következik a burmai állásfoglalásról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. elnézést, még csak most nyitom meg a szavazást, a gép kicsit lassú volt. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Amelynek az eredménye 61-61 szavazatból igen, vagyis egyhangulag megszavaztuk ezt az állásfoglalást. A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogjuk előterjeszteni elfogadásra a ma elfogadott állásfoglalásokat közvetítjük az elnöknek, és ezzel az eheti plenáris ülést berekeztem mindenkinek kellemes hétvégét és biztonságos hazajutást kívánok.